Kollégen, kollégen, ich darf die Nachmittags... Tisztelt kollégák, folytatjuk az ülést, és örvendek, hogy a Moldáv köztársaság új miniszterelnökét, Pavel Filipet köszönhetem itt körünkben, és gratulálok a megválasztásához, amire a közelmúltban került sor. Liliana Valjovici van itt vele, a parlament szóvivő helyettese, Valentina Pigán, a külügyi bizottságtól és az európai ügyekért illetékes bizottságtól. Moldávia egy fontos partnerünk, azon országokhoz tartozik, amelyekkel társulási megállapodást kötöttünk, illetve DCRT a szabadkereskedelmi megállapodást ratifikáltuk is ezt eh, a megállapodást, és ez most a végrehajtás első éve. Az Európai Parlament mindig is azt mondta, hogy támogatjuk eh, Moldávia európai eh, perspektíváját, szerintünk van európai kilátása az országnak, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon nagy nyomás nehezedik az országra, Moszkva részéről. Noha ez eltérő, mint az a nyomás, amely Ukrajnára nehezedik, bár legalább ennyire veszélyes, és tudjuk azt is, hogy vannak komoly problémák a belpolitikai helyzet helyzetre való tekintettel fontos, hogy az Európa párti erők egymásra találjanak a tavaly őszi incidensek óta és a kormány, amelynek a legnagyobb sikert kívánom, remélhetőleg el tudja kerülni a választásokat ebben a térségben, remélhetőleg ki tudja tölteni mandátumát, hogy végrehajthassa a szükséges reformokat, és reméljük, hogy nem kerül sor a közeljövőben ismételten választásokra, ne következtében újra kell majd kezdeni mindent, és gyakorlatilag semmi sem halad majd előre. Azok, akik azt hitték, hogy nem tudnak majd részt venni ebben a folyamatban az ottani eh, hangulat miatt, az elmúlt évek eseményei miatt, valamint az akkori kormány leváltása miatt remélhetőleg eh, ismét eh, helyre tudják hozni a helyzetet, és reméljük, hogy nem a személyes kérdések fogják a kulcsfontosságú szerepet játszani. Ugyanakkor az is fontos, hogy azon fontos lépések, amelyeket most ígértek, többek között a Prosecution Service eh, megszavazásával kapcsolatban. Ezek nagyon fontosak, és eh, egyéb jogalkotási csomagok, például a pénzügyi eh, területen és egyéb területeken remélhetőleg előre haladnak. Miniszterelnök úr, az is érdekelne bennünket, hogy hogyan látja a helyzet további alakulását, miután az Alkotmánybíróság úgy döntött március 4-én, hogy az elnökválasztás most mégis nyilvános szavazás által eh, legyen lebonyolítva. Szeretném tudni, hogy ennek milyen gyakorlati következményei lesznek. Hiszen noha korlátozott hatalommal bír az elnök, ennek ellenére a térség stabilitása szempontjából ez komoly következményekkel járhat. Köszöntöm még egyszer, és most öni a szó. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, în primul rând aș dori Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselő urak és hölgyek, először is köszönetet szeretek mondani Brock úrnak, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy a moldovai kabinet prioritásairól beszéljek. A külügyi bizottság igaz barátja volt a moldovai köztársaságnak, igaz támogatója nagyon sok alkalommal, és ez jól megmutatkozott a plenáris szavazáskor is. 2014. novemberében, amikor megszavazták a társulási szerződés ratifikációját, amely szélesre tárta a kapukat a moldovai állampolgárok előtt, és így vízumentesen utazhattak az Európai Unióba. A Moldova Európai Uniós reményei megfelelnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkének. Mindez egy olyan időszakban történt, amikor a moldovai köztársaságot úgy tűnt, megbüntetik az európai útralépés miatt, annak ellenére, hogy voltak más tényezők, amelyek szintén negatívan érintették az úton való haladásunkat, a kötelezettségvállalásunkat. Bár ezen események negatív hatását még érezzük, mégis úgy érzem, tisztelt képviselők, hogy az akadályoktól függetlenül közösen el fogunk jutni a célunkhoz. A kormány teljes mértékben elkötelezett a demokratikus reformok megvalósítása mellett pozitív változásokat kívánunk foganatosítani az állampolgárok életében. Célunk, hogy a szabadkereskedelmi megállapodást, illetve a szabadkereskedő térséget valóban létrehozzuk. Ez egy nagyon fontos eleme az ország reformpolitikájának, illetve az intézményi reformoknak is. A miniszterelnökséget egy olyan időben vettem át, amikor sokkal könnyebb lett volna a gyeplőt valaki másnak átengedni, a kormányjal közösen azonban úgy döntöttünk, hogy fölvállaljuk ezt a feladatot, ezt a felelősséget, és felvállaljuk a múlt hibáit is, és a jövőbe tekintünk. Nem hagyjuk, hogy a körülmények uraljanak bennünket, és, és egy olyan kormány szerepét kívánjuk betölteni, amely talpra állítja Moldovát. Az EU-Moldova társulási tanács ülésére került sor a tegnapi nap folyamán. Mogherini ö, alelnökkel, főképviselővel, illetve Hán biztossal találkoztunk, és megbe, megbeszéltük, megvitattuk ezt a megállapodást. Ez volt az első tesztje. Moldova kapacitását tesztelték, teszteltük, hogy mennyire tudunk rövid idő alatt konkrét eredményeket produkálni. Tisztelt képviselő, urak és hölgyek, nagyon röviden szeretném bemutatni ez évi prioritásainkat, más, másodszorban pedig konkrét fellépésekről szeretnék beszámolni a hatalomra kerülésünk óta, illetve elmondanám azt is, hogy hogyan képzeljük el az EU-Moldova kapcsolatokat. A kabinetünk álláspontja eléggé egyértelmű, három fő célkitűzésbe lehetne ezt összefoglalni. Először is politikai stabilitást kívánunk biztosítani, és autentikus párbeszédet a kormány és a társadalom között. Makrogazdasági stabilitást kívánunk létrehozni egy IMF megállapodás segítségével, illetve regionális együttműködést a fejlesztési partnerekkel karöltve alapvető demokratikus reformokat kívánunk megvalósítani. Az előbb azt mondtam, hogy ez a szakbizottság, illetve az Európai Parlament az egyik legaktív támogatója a Moldovai Köztársaságnak, még akkor is, amikor, eh, amikor például 2016. január 26-án a DCFTA kapcsán Grúzia, Moldova és Ukrajna, Ukrajnára vonatkozóan döntést hoztak. Szeretném a civil társadalom, a politikai ellenzék, illetve önök aggájait is megszólítani, orvosolni, és eleget tenni azoknak. Először is hadd mondjam el, hogy a lépéseink nagyon jól mutatják, hogy milyen problémákkal állunk szemben, tisztában vagyunk ezekkel a problémákkal, kabinet és parlament szinten egyaránt. Parlamenti többség honol annak tekintetében, hogy a reformok az állampolgárok érdekeit szolgálják, a közösségi vívmányok alapján képzeljük el ezt, és ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a jelenlegi sakmat helyzetből kikerüljünk. Még a parlamenti ellenzék is rábólint erre. Azt hiszem, megállapodhatunk abban, hogy a prétások meghatározása nem a legnehezebb feladataink közé tartozik. Egyértelmű, hogy mit kell tennünk, és az is egyértelmű, hogy mindent minden ilyen lépést sürgősen meg is kell valósítani. Tisztelt elnök úr, nagyon fontosnak tartom azt, hogy amikor megvalósulnak ezek a célkitűzések, reformáljuk az állami intézményeket, vissza kell állítanunk az állampolgárok bizalmát, hitüket az igazságszolgáltatási rendszerben, a politikai folyamatokban, illetve a saját képviselőikben. És most pedig áttérnék a második gondolatra. másfél hónap alatt konkrét eredményeket értünk el, ezekről szeretnék beszámolni. Ami a politikai stabilitást illeti, a kabinet stabil parlamenti többséget élvez, tisztán látjuk, hogy milyen nehéz helyzetben van az országunk, és hajlandóak vagyunk követni a társulási megállapodásban eh, kitűzött ütemet. sikerült a politikai életet egy kicsit megnyugtatni, és ismét helyreállítani a dialógust a civil szervezetekkel. A főgyész visszavonulása, illetve lemondása, az integritással kapcsolatos törvények, valamint a bankágazat függetlensége, kapcsán hadd mondjam el, hogy ezek nagyon fontos lépések. Meggyőződésem, hogy a civil társadalomnak nyomon kell követnie azt, hogy mi történik a közéletben. A civil társadalom része kell, hogy legyen a döntéshozatali folyamatnak, nyomást kell, hogy gyakoroljon a hatóságokra, és megvan ennek a jogi mechanizmusa. a törvény kialakításától egészen addig a megvalósításáig. Ennek ellenére a kabinet is és a civil társadalom is oda kell, hogy figyeljen a kapcsolat megerősítésére, és arra, hogy ez hosszú távon folytatódjon. A jelenlegi mechanizmusok reformjával sikerül egy jóváhagyást biztosítani, ami pedig a társulási megállapodást illeti, nagyon is számítunk a civil társadalom hangjára, szerepére. Figyelő szemmel követ majd bennünket, illetve szakértői tudásukkal segítik munkánkat. A tanácsülést megelőzően elmondtuk, hogy Moldova képviselőinek javaslatokat kellene tenniük a társulási megállapodás megvalósítását illetően. Ami pedig a többi kérdést illeti, tehát a bizalom helyreállítását, ezt csak úgy érhetjük el, hogyha nyitott kommunikációt folytatunk. A kormány célkitűzések listáján szerepel az, hogy a helyi hatóságokkal való kapcsolatot meg kell erősíteni. Regionális szinten külön kabinetülést hozunk létre a végrehajtó bizottság részvételével, és a lakosság bevonásával. Ebben a tekintetben egy parlamenti munkacsoportot hoztunk létre, amely az autonóm státusszal foglalkozik. Ebben részt vesznek parlamenti képviselők, ezen kívül stratégiai megközelítést alkalmazunk a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban, Véleményünk szerint ez hozzájárul a társadalom diverzitásához, illetve elősegíti az interkulturális párbeszédet is. Aztán az elmúlt nyolc hétben arra is összpontosítottunk, hogy nagyon alapos intézményi alapot hozzunk létre, amelyel az állami intézmények reformját végre tudjuk hajtani egy főügyészi irodára vonatkozó reformot hoztunk létre, a politikai tényezőtől megpróbáltuk ezt függetleníteni. Aztán ott van az audiovizuális kódex, amely 5-ről 2-re csökkentette azon licenszek számát, amelyet egy kézben lehet tartani. Aztán ott van a piac felügyelet kérdése, a fogyasztóvédelem, és így tovább, amelyek rendkívül fontosak a szabadkereskedelmi megállapodás létrehozásához, megvalósításához, és ugyanúgy a társulási megállapodás érvényesítéséhez. Az elmúlt időszakban mobilizáltuk a politikai akaratot, amelyre szükség volt annak érdekében, hogy ezeket a létfontosságú törvényeket jóvá tudjuk hagyni. Februárban egy értékelő missziót hajtottunk végre, az IMF tevékenységét értékeltük, és egy új együttműködési megállapodásról tárgyaltunk. Március 1-től kezdve az Európai Bizottságnak dokumentumokat szolgáltattunk be, arra vonatkozóan, hogy a fejlesztési, parlament, a fejlesztési partnereink, illetve a civil társadalom milyen javaslatokat nyújtott be nekünk, és ezeket hogyan tudjuk megvalósítani áprilistól kezdve. Ezt a dokumentumot a miniszterelnök, illetve a házelnök is aláírta. Ez pedig jól mutatja a felelősségvállalást és a parlamenti többségi támogatást. És végül az Európai Parlament számára szeretném elmondani, hogy hogyan képzeljük a jövőt az EU és Moldova kapcsolatok terén. Ahogy elmondtam, egyértelműek a feladataink, és az is egyértelmű, hogy az Európai Uniós támogatás létfontosságú a reformjaink sikeréhez, politikai társulás, gazdasági integráció, ezek a szavak, ez a célja a kapcsolatunknak. Ez pedig egy olyan célkitűzés, amelyben nagy reményt fektetek. Remélem, hogy ezek még szélesebb körű reményeket hoznak. Itt nem biankócseket kérek, meggyőződésem, hogy a bizalmat ki kell érdemelni, ez, amiről beszámoltam, ez a mi víziónk, ez a jövőképünk. Ami pedig az Alkotmánybíróság döntését illeti, amely megfelel az általam említett célkitűzésnek, miszerint politikai stabilitást szeretnénk biztosítani, el kell, hogy ismerjem, hogy személy szerint, akkor, amikor ezt a döntést megtudtam, bizony meglepődést hozott, meglepődtem. Nem hiszem, hogy hogy egy miniszterelnök szívesen folytatna választási kampányt ebben az esztendőben, elnöki pozícióra kitűzött kampányt. Ugyanakkor meggyőződésem az is, hogy a döntés a szükséges érvekre épül. Egyrészt, másrészt azonban szeretném ennek a pozitív oldalát is kidomborítani. Az elnök megválasztása parlamenti támogatással mindig is egy politikai válság kockázatát hordozta magában, hiszen, hogyha közvetlen elnökválasztásra kerül sor, ha ezt meg tudnánk valósítani, akkor ez azt jelenteni, hogy az elnök megválasztása nem hozhat válságot, nem hozhat semmilyen korlátozást, és nem idézhet elő előrehozott választásokat. Én személy szerint kabinetem minden tagjától azt kértem, hogy minél kevésbé vegyen részt ebben a választási kampányban, hagyjuk a politikai nyilatkozatok megszületését, kormányként, végrehajtó hatalomként a konkrét fellépésekre kell összpontosítanunk, amelyek természetesen a miniszterek kabinetjéhez tartoznak. Készen állok arra, hogy válaszoljak a kérdéseikre, és remélem, hogy konstruktív párbeszédet folytathatunk. Meggyőződésünk, hogy a reformokat késedelem nélkül meg kell valósítani, és ezáltal pozitívan befolyásolhatjuk az állampolgárok életminőségét, visszanyerhetjük a bizalmat. A társulási megállapodás, illetve a szabadkereskedelmi térség létrehozása nagyon fontos eszköz ezen az úton. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Egy hozzászólási igény érkezett, Préda képviselő úr, ami nagy meglepetés. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök úr, Üdvözlöm azt, hogy ön ma eljött hozzánk az AFET szakbizottságba, ide az Európai Parlamentbe. Egyébként itt van még valaki közöttünk a teremben, Fajan Szandó asszony, aki majdnem miniszterelnök lett, de az ön koalíciója utasította el, mert ő a korrupció ellen akar harcolni. És az első kérdésem pont ehhez kapcsolódik. Tulajdonképpen mit csinál ön, és miért hitelesebb ön a korrupció elleni küzdelem tekintetében miért hitelesebb az ön kormány koalíciója. Adrian Kantó is eszembe jutott, ő is volt itt már parlamenti képviselő, és személyesen, illetve az ön pártja hogyan kezeli a platonyuk féle örökséget. Ez integrációt halva. Hát gondolnunk kell az oligarchákra is. Mi az ön terve? Mit akar csinálni annak érdekében, hogy a következő választásokkor ne az oligarchák játszadozzanak? Milyen intézmények függetlenek ön szerint ma Moldova köztársaságban, és nem függnek az oligarcháktól? Köszönöm. Elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, üdvözöljük. Már volt egy kétoldalú megbeszélés is közöttünk, konstruktív párbeszédet folytattunk önnel. Moldova fontos ország az Európai Unió számára. Hogyha megnézzük, hogy mi történt az elmúlt két évben, aláírták a társulási megállapodást, azután szabadkereskedelmezett vízum liberalizáció, és én még ezt kiegészíteném azzal is, hogy Moldova a legnagyobb kedvezményezettje az európai támogatásoknak egy főre vetítve. Úgyhogy ha megnézzük a számokat, abból is kiderül, hogy mennyire fontos Moldova számára is az Európai Unió. Az Európai Parlament mindent megtett, amit csak lehet Moldovai Köztársaságért, és a jövőben is ezt fogjuk tenni. Stabilitásra mindenképpen szükség van, ez teljesen világos. Ugyanakkor azonban az is fontos, hogy fel kell építeni valamit. Önök most jó alapokkal rendelkeznek, elfogadott a parlament fontos törvényeket, és ezt én most és itt is üdvözlöm, az elfogadott jogszabálycsomagot, de hát ezeket a törvényeket végre is kell hajtani, és ebben nem könnyű az ön feladata. Ez nem egy irányú utca, de hát nincs más lehetősége önnek sem, mint hogy előre haladjon. Még valamit hagyd tegyek hozzá. Az emberek kell, hogy legfőbb prioritásként szerepeljenek. És valóban a leg az, hogyha gyorsan végrehajtják a társulási megállapodásban foglaltakat, ön készített közösen az Európai Bizottságban erre egy ütemtervet, ennek megfelelően kell eljárni. Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök úr, az elmúlt évben tavaly Kisinyobban jártunk, és ott kaptunk tájékoztatást egy hihetetlen korrupciós ügyről, ahol hatalmas összegek elpárologtak tulajdonképpen a jegybankból hogyan kívánja megakadályozni, hogy hasonló korrupciós ügyek legyenek, és hogyan akarja biztosítani azt, hogy ne legyen büntetlenség az ilyen esetekben, és mi a helyzet Transnistriában, a nyesztelen túli területeken a biztonsággal kapcsolatban. Köszönöm. Tisztelt miniszterelnök úr! Azt kérdezném, hogy az ön megítélése szerint eh, milyen a kapcsolat Ukrajnával? Milyen például gyakorlati, milyen gyakorlati műveletek zajlanak például a határon? Eh, a Nyeszteren túli területek eh, határán. Eh, Transnistriával kapcsolatban eh, van-e bármilyen konkrét reintegrációs tervük, vagy ez hasonló Transnistriával kapcsolatban? Ugyanis néhány évvel ezelőtt történtek konkrét kísérletek erre, és úgy tudjuk, hogy a jövőre nézve is vannak ilyen tervek az Európai Unióval együtt, és természetesen kulcsfontosságú Transnistria jövője. Köszönöm szépen! két epés kollégámmal néhány hete Kisinyobban jártam, és megdöbbentem attól, amilyen begyomásom keletkezett a tárgyalások során. Most öntől szeretném hallani, Ön szerint például a kormány megalakításának a folyamatát ön elfogadhatónak tartja? Mert sok polgár, Európa pártiak azt mondták nekünk, hogy ez az eljárás teljesen méltatlan egy demokráciához. Azt a kérdést is megtámogatni, ami az évszázad lopására vonatkozott. Ez a hatalmas összeg egyszerűen eltűnt. Talán erről is tudna mondani valamit, hogy érintettek ebben európai bankok is, vagy játszottak valamilyen szerepet, és el tudná mondani nekünk, hogy hajlandó lenne a Eurojustot és bevonni a vizsgálatokba ugyanis Kisinyovban járva mindenkitől azt hallottuk, azt a szemrehányást, hogy eh, hát Európa pártiaknak hívják magukat, de Európa pártiságba belefér az, hogy továbbra is fedeznek egy ilyen hatalmas eh, korrupciós botrány. A legfontosabb kérdés eh, lenne ennek a botránynak a feltárása. Azt hallottam tegnap, hogy az Alkotmánybíróság megváltoztatta az elnök választás feltételeit. Az elnököt közvetlenül fogják választani, ugyanúgy, ahogy 2000 2001 előtt volt. Ugyanakkor azonban megváltoztak a jelöltség feltételei. Egy meghatározott számú évig Moldovában kellett, hogy éljen a jelölt, és 40 év a minimális életkor. Ez nem megint csak előbe megy az alkotmánybíróságnak, ami esetleg azt támasztja alá, hogy a viszonyokat a politika kontrollálja, és hogy az intézmények nem működnek függetlenül Moldovában? Elnök úr mikrofonja soha nincs bekapcsolja, a neveket nem halljuk. D'abord, je voudrais signaler quelque chose, parce que c'est pas fréquent. Nos, én is úgy gondolom, hogy ez a Donbass térsége nagyon is szerves részét képezi az ország kultúrájának, hiszen Moldávia nyugat felé tolódik, és valóban megvolt megvolt az, az a hajlandóság, ugye, hogy az orosz birodalomhoz próbálják ezt a térséget integrálni, és természetesen mm, bizonyos kritériumoknak eleget kell tenni az európai úton való továbbhaladás érdekében, például gondolok itt az átláthatóságra, és ugye itt még vannak házi feladatok ezen a területen egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogyha fontos szerepet szeretnének betölteni, abban, hogy az Európai Unió felé vezessék ezt az országot, akkor egy híd szerepét kell betölteniük. Ugye én elzásziként nagyon is ismerem, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy megpróbálunk híd, hidat verni Oroszország, illetve Európa között, tehát a, a szakadékot elkerüljük, és nem választhatjuk az ukrajnai utat, amely, amely, amely a híd szerepe helyett inkább a határ, a frontier szerepét vállalta fel. És ez kudarchoz vezetett, és nem, nem, végül is ezt nem az Európai Unió fogja megfizetni. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy valahogy ebben a dimenzióban maradjanak. Egyetértek önökkel abban, hogy inkább az Európai Unióhoz tartoznak, a, a, a szélesebb körű Európához híd szerepét kell megőrizni, és a semlegesség szerepét, hiszen csak így lehet tompítani a konfliktust. Köszönöm szépen. Ah, hát a Front National elrendezte a világot, a Donbass Oroszországhoz tartozik, jó, szép kis kilátások ezek. Elnök úr, sok kollega elmondta már, a legfontosabb az, hogy most az emberek eh, kezdjenek el bízni az állami intézményekben, és ne kelljen gyanakodniuk, hogy ez csak egy, eh, egy homlokzat, eh, ami mögött rejtve maradnak a dolgok. Pozitív tapasztalatokra van szüksége az embereknek, és itt el, említették ezt a hatalmas botrányt, a hatalmas pénzösszegek eltűnését a kérdésem a következő. Felvetődik a kérdés, hogy ki a tulajdonosa a bankoknak, akik a részvénytulajdonosok, ez hozzá tartozna a transzparenciához. Jó lenne, hogyha a kormány gondoskodna arról, hogy a moldovai bankok tulajdonviszonyait mondjuk közzé tennék átlátható módon, beleértve azt is, hogy mi a helyzet az offshore bankokkal. Az vizuális területen is született új jogszabály, először öt engedélyről volt szó, fejenként most már csak kettőről. Az a benyomásom, hogy egyfajta dekoncentrálódási folyamat zajlik. Hogyan akarja ön elérni azt, hogy szétbontsák az audiovizuális területen a, a különböző médiumokat, a működtetést és a tulajdonást. És még egy kérdés. Az Orosz Föderáció moldovai tevékenységét ön hogy ítéli meg? Elég jellemző az, hogy az orosz barát pártoknak ilyen nagy a támogatottsága az országban, ez talán azért van, mert az Európa párti párt igazából nem teljesít, és ezért ez az európai opció nem vonzóbb, és nem tudnak e felé orientálódni az emberek. Köszönöm szépen, elnök úr. Moldávia és Románia hivatalos nyelvén szeretnék felszólalni. Miniszterelnök úr, nagyon örülök, hogy ön eljött hozzánk. A Moldovai Köztársaság a hagyományok, kultúra, a földrajz élhezés, a nyelv, a történelem alapján is európai ország. Európához tartozik tehát, és nem Eurázsiához. Gazdasági, politikai reformokat, szociális reformokat kell végrehajtani az országban. Ugyanakkor, miniszterelnök úr, Szögezzük le azt is, hogy a volt Szovjetunió propagandája és a jelenlegi orosz propaganda egy kicsit misztifikálódik, és ez nem csak Moszkvában figyelhető meg, mintha Moldova szláv lakossággal rendelkezne, hát tudjuk, hogy ez nem így van, hát ugyanúgy, mint a románok, ehhez a nyelvi és családhoz tartoznak a moldávok, és hogyha Besszarábiából beszélünk, sokszor még a moldovai oktatásban is ilyen hibásan közvetítik ezeket az üzeneteket. Nem kellene egy kicsit ellenpontozni ezt a történelemnek, a kultúrának ezt a misztifikálódását itt a moldovai köztársaságban? És nem gondolja, hogy fontos lenne az, hogy ne csak az oktatást reformálják meg ezen az említett kérdések kapcsán, hanem fontos lenne például arról is gondoskodni, vagy arra is odafigyelni, hogy Transnistriában a gyerekek nem részesülhetnek az anyanyelvükön románul képzésben, illetve oktatásban, az oktatás nyelve nem lehet az anyanyelvük. De a gyerekek nem tudják, hogy honnan vannak a gyökereik, honnan jönnek, akkor azt sem tudják, hogy merre tartsanak, ezt el kell mondani nekik világosá kell tenni, hogy sokkal jobb az Európai Unióban a helyzet, mint egyfajta Eurázsiai Unióban. De ez a propaganda tovább folytatódik, különösen a vidéki régiókban, és hallani sokszor, hogy mennyivel jobb volt régen, még amikor volt Szovjetunió, és az embereknek azt mondják, hogy a, jó, el kell mondani, hogy az Európai Unióban sokkal jobb a gazdasági helyzet is, és a nyugdíjak is magasabbak lennének. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök úr, szeretném köszönteni itt a parlamentben, Brüsszelben, és az ön delegációját is köszöntöm, többek között a külügyminisztert, illetve egy olyan nagy parlamenti delegációt is, amelyen kísérte önt. Ez egyfajta Moldáv hét, amelyet, amelynek most itt tanulni vagyunk az Európai Parlamentben. rendkívül nyílt párbeszédet folytattam önnel Kisinyovban február elején, és nagyon tetszett az eltökéltsége is a reform folyamat folytatása mellett, akkoriban nem tűnt különösebben optimistának, most azonban sokkal derülátóbbnak tűnik itt Brüsszelben. Láthatjuk, hogy a jelenlegi koalíció eleget tesz az ígéreteknek, hiszen bizonyos lépéseket már végrehajtottak, noha nem mindet. Örülök annak, hogy Moldova ismét a reformok ösvényére lépett, ez nagyon fontos, nincs is alternatívájuk, ezt ön is említette, hiszen valóban más útra szeretné terelni hazáját, remélhetőleg ez egy európai jövő felé vezet. Nagyra értékelem az ön által tett erőfeszítéseket, főleg ami az úti tervet illeti. Fontos, hogy bizonyos dolgokat már sikerült elérni, és ezek között találunk adminisztratív reformokat, valamint a központi bank kormányzójának kinevezése, ami szintén fontos, az ügyészség, Remélhetőleg az úti tervet a tervezetnél még hamarabb, akár egy-két hónappal hamarabb végre lehet hajtani. Ez azért is fontos, hiszen mindannyian önök is, és az, e, és az EU, önök és az EU partnerek vagyunk. Az, hogy eljött azonban nagyon fontos Moldova számára, fontos, hogy a nemzetközi valutalappal megállapodásra jussanak. Már ellátogatott önökhöz egy küldöttség, amely aztán távozott, egy új küldöttség pedig egy új megállapodás tárgyalása véget. Nagyon fontos, hogy az országba menjen, éppen ezért örülök annak, hogy önök is az IMF-fel megállapodásra törekszenek. Hogyan látja ennek esélyeit? Remélhetőleg minél hamarabb ez valóra válik, és sok szerencsét kívánok önnek. Nyomon követtük némi csalódással a moldovai eseményeket a múltban. Reméljük, hogy a jövőben valami más láthatunk. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egyértelmű, hogy Moldovának egy Európa párti kormányra van szüksége. Ennek az ottani emberek életére nézve nagyon sok pozitív hatása lesz, hogyha Moldova közeledik az Európai Unióhoz. Egy kormány azonban csak Európa párti, hogyha valóban végrehajtja a reformokat, a kormány akkor Európa párti, hogyha társulási megállapodást valóban aláírja az EU és Moldova közti társulási megállapodást. Említette, hogy jóvá hagytak a társulási megállapodás végrehajtására egy úti tervet, és azt is láttam, hogy a korrupció elleni küzdelem a prioritások között szerepel. Ugyanakkor volna egy konkrét kérdésem. Mit kívánnak tenni, hogy az integritási bizottság munkáját javítsák, milyen konkrét javaslatokat terjesztettek elő, és hogyan kívánják végrehajtani mindezt, hiszen tudjuk, hogy a végrehajtás a döntő fontosságú. Aztán a bankrendszeren belüli csalás, többen említették már ezt a problémát. Én úgy vélem, hogy itt három tennivaló van egyfelől, orvosolni kell az utolsó centig a kárt, és aztán az is egyértelmű, hogy tenni kell valamit, mit tesznek majd egészen addig, amíg nem haladnak a vizsgálatok, a nyomozás. Esetleg törekedniük kellene az európai intézményekkel való együttműködésre? hiszen a pénzmosás, illetve az adócsalás terén már szereztünk némi tapasztalatot. Tehát hogyan kívánnak együttműködni, és mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy a külföldi befektetők bizalmát helyreállítsák és mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy javítsák a bankrendszer felügyeletét. Hiszen fontos, hogy ilyesmi a jövőben ne következzen be. Jónak tartom egyébként, hogy egy új kormányzója lesz a központi banknak, ugyanakkor a felügyeleti hatáskör, valamint a politikai függetlenség, a politikusoktól, politikától való függetlenség is lényeges. És azt is szeretném tudni, hogy tudná további részletet mondani a gazdasági helyzettel kapcsolatban. A valuta leértékelődik, az infláció magasabb, mint az elmúlt hét évben, és a külföldi befektetések is csökkenő tendenciát mutatnak Moldovában. Ezek pedig természetesen mind olyan tényezők, amelyek összesített hatása komoly, és attól tartok, hogy a pénzügyi helyzet ennek következtében romlani fog. Mm, valószínűleg a következő hónapokban ennek folyamányaképpen kevesebb munkahely jön létre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök úr, először is szeretném megköszönni, hogy eljött. Nem szeretnék belemenni most egy néppárt, szocialista frakció közti vitába. Hogyha egy kicsit körülírjuk, akkor azt kell mondjuk, hogy gyakorlatilag mind a két képviselőcsoportnak azért voltak bizonyos víziói, és mindkét oldal szerzett érdemeket, de minden bizonyal elmondhatjuk azt, hogy befolyásoltuk azért a fejleményeket. Viszont, amit mindenki irányába szeretnék mondani, az az, hogy az Európai Unióban nincs egyetlen olyan ország sem, amelynek nagyobb érdeke fűződne Moldávia európai integrációja iránt, mint Romániának. Ezt nagyon fontos megjegyezni, hiszen nem szabad, hogy bármiféle híresztelés alakuljon ki ezzel kapcsolatban. A kollégáim említették már az úti tervet, ezzel kapcsolatban volna nekem is egy kérdésem. A Nemzeti Bankkal kapcsolatos jogszabályok, illetve a Központi Bank témájában a kormányzó hatáskörére vonatkozó csomag mikor kerül át a gyakorlatba, mikor hagyják ezt végre. Említették a csalást, óriási horderejű ez a korrupció, hogyha más országokkal összevetjük. Mikor számíthatunk eredményekre? Mikor fogják felderíteni ezt az óriási botrányt? Hiszen gyakorlatilag ezzel a politikai bizalmat is megkockáztatták, és gyakorlatilag az állampolgárok elveszítették bizalmukat a politikusok iránt. Sokan beszélnek az agresszív politikai finanszírozásról is, bizonyos politikai pártok finanszírozásáról, amelyek közvetlenül befolyásolják a nemzetbiztonságot is. Az önök kormánya mit tervez annak érdekében, hogy az ilyen biztonsági kockázatokat kiiktassa? Ez egyfajta hibrid háborúnak a része, ezt Európában is ismerjük, noha gyakran nem akarjuk elismerni, legalábbis egyesek nem akarják belátni, hogy ez létezik. Még valamit szeretnék mondani siker, sok sikert kívánok önnek, nem azért, mert a politikai családdal kapcsolatban lennének-e problémák, hanem az önök kormányával szembeni alternatíva teljesen egyértelmű, előrehozott választások. Ugyanakkor, ha engedünk ennek az illúziónak, és az előrehozott választásokat támogatjuk, a szocialista párt győzelmét fogják hozni, és akkor a társulási megállapodást felmondanák. Ezt is figyelembe kell vennünk, méghozzá racionálisan kell ezt szemlélnünk. És egy kicsit árnyaltabban kell szemlélnünk a kisinyovi helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azok közé tartozom, akik örvendenek annak, hogy Moldáviának, a Moldovának most kormánya van, új kormánya van. Ön az ország miniszterelnöke, és az előrehozott választások véleményem szerint katasztrofális következményekkel járnának az ország európai kilátásai szempontjából. Sok sikert kívánok tehát önnek, és volna egy kérdésem. Az Alkotmánybíróság által hozott döntés jogászként azt kell mondjam, hogy ez némileg meglepő, meglep ez az ítélet, de bárhogy is legyen, el kell fogadnunk. Ugyanakkor az elnökválasztások attól is függnek, hogy a reform folyamatot mennyire sikerül felgyorsítani. Már elkezdték ezt a folyamatok, ami véleményem szerint üdvözlendő, és támogatom a határozottságát is. Szeretném azonban tudni, hogy megfontolta-e, hogy mi történik, ha olyan elnököt választanak, amelyik a másik politikai párthoz, a másik politikai pártcsaládhoz tartozik románként nagyon jól tudjuk, hogy az ilyesmi mit jelent, de jó lenne, hogyha el lehetne kerülni a különböző politikai pártok közti partizán háborút, szerintem támogatnunk kellene Moldova Európa integrációját. Thank you very much, mulțumesc. Domnule prim-ministru, bine ați venit în... Köszönöm szépen. Köszöntöm itt az Európai Parlamentben. Egy magyar, a magyar kisebbség képviselőjeként, a romániai magyar kisebbség képviselőjeként és közszemélyként, a Magyar Nemzeti Tanács elnökeként szeretném biztosítani támogatásomról a magyar közösség nevében. Az önkorrupció elleni küzdelmét támogatjuk, illetve miniszterelnökként is támogatjuk a munkáját. Úgy vélem, hogy valóban ön jelenti az utolsó esélyt Moldova számára jelenleg. A kérdésem pedig a következő volna. Ami a román identitást illeti, illetve a moldáv identitást, ha megnézzük Szerbiát, Szerbiában a valahok identitását vitatják, Oroszország a román identitást Moldova esetében nem ismeri el. Mi most akkor végül is, végül is a valóság, mi a realitás? Vannak bizonyos mozgalmak eh, Moldáviában önöként eh, tekintenek magukra? És ez eh, nyilván befolyásolja azt is, hogy a tevékenységeik, illetve törekvéseik során támogatni tudjuk-e önöket, amikor Európa felé haladnak, illetve az európai integrációért dolgoznak. Nagyon fontos, hogy ne csak a történelmet nézzük, hanem előre tekintsünk a jövőbe, és hogyha ezen az úton kívánunk tovább haladni a nemzeti egység felé, és ha két országban élünk Európában, ezt is szem előtt kell tartanunk. És végezetül egy utolsó kérdésem volna a kisebbségek helyzetére vonatkozóan. Számunkra, magyarok számára ez egy jó példa. Gagauzia autonómiája egy jó példa számunkra. Mi a helyzet azonban az orosz kisebbséggel Moldovában? És mi a helyzet az ortodox egyházzal? Tudom ugyanis, hogy egy szakadás ment végbe az ortodox egyházon belül, én is az egyházhoz tartozom, és tudom, hogy van egy Moszkva párti áramlat, illetve van egy áramlat, amely a román ortodox egyházat követi. Ezért szeretném tudni, hogy ez mit jelent, illetve hogyan hat ez a Moldovai Köztársaság Nemzeti Egységére. Köszönöm.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 a feltett kérdések túlnyomó részére, reményeim szerint minél többre. De engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy megismétlem, hogy mennyire örülök annak, hogy itt lehetek. Az egész kabinetünk, a kormány tisztában van azzal, mi nagyon pontosan tudjuk, hogy mennyire fontosak azok az események, amelynek eredményeképpen kialakult ez a helyzet. És elég sajnálatos, hogy most ö, olyan időket érünk, amiben sokkal csalódás, sokaknak okoztunk csalódást külföldön is. A kormány fő célja az, hogy visszaszerezzük a polgárok bizalmát, ö, higgyenek újra az emberek eh, az intézményekben, a politikai osztályban, és azután azt is szeretnénk, hogyha a külföldi partnereink is eh, újra bíznának abban, eh, hogy az Európa felé vezető úton megyünk tovább. Tisztában vagyok persze azzal is, és nem csak úgy mondom ezt, hanem valóban nagyon komolyan gondolom, meggyőződésem, az, hogy ezen az úton járunk, és nem szabad itt a populistának lenni kész tények alapján kell mindig ítélkezni. És hadd fogalmazzak meg egy kérést is önökhöz kérem, hogy ne ítéljenek túl korán, ne ítéljenek meg minket az előtt, hogy elvégeztük volna a munkánkat. Egy ideje kormányon vagyunk, de kérem, hogy mindig a tettek, a tetteink után ítéljenek meg majd minket. Ugye a fa is akkor teljesedik ki, amikor gyümölcsöt terem. A, az, hogy a politikában az oligarchák hatalma teljesedett, sokan beszéltek erről az eloligarchásodásról. Nos, az én vízióm és a munkatársaim is ezt ugyanígy látják, az, hogy mi szeretnénk eljutni odáig, hogy a politikusok, a pártok a valódi problémákkal foglalkoznak. Ehhez tettek kellenek és rendszer szintű változások. Most a politikai rendszerről beszélek, tehát a politikai rendszert is meg kell változtatni. Hadd mondjam azt, hogy konkrét dolgokon szeretnénk dolgozni, és nem csak általánosságban akarunk tevékenykedni, vagy spekulációkba bocsánkozni. Konkrétan meg kell határozni a problémákat, és utána kell akcióba lendülni, utána kell megtalálni a legjobb, a megfelelő megoldásokat. Ezt megfogalmazhatom, megfogalmazhatom másképpen is mi is a helyzet a politikai pártok függetlenségével? Ez nem szabad, hogy befolyásolja a víziónkat. Függetlenül attól, hogy most egy személyre vagy személyek egy csoportjára vonatkozik valami, olyan megoldás kell, ami biztosítja, hogy a politikai pártok közpénzekből történő finanszírozásával kapcsolatban minden rendben van, és minden átláthatóan zajlik. Létezik már egy költségvetési tervezet 2016-ra, és ebben megfelelő módon biztosítjuk a politikai pártok finanszírozását közpénzekből. Ez garantálhatja a politikai pártok függetlenségét, hiszen nem szabad, hogy egy személytől vagy személyek egy körétől függjön egy politikai párt, mert ebben az esetben beszélhetünk oligarchákról és arról, hogy egyes személyek az oligarchák hát megpróbálnak eh, nagy befolyást eh, hoz jutni az államban. Azon keresztül, hogy politikai pártokat vagy politikusokat támogatnak pénzügyileg. Nos, egy másik felvetésre is eh, hadd reagáljak, megpróbálom ezt röviden tenni. A kormányzásunk alkotmányosan működik, a parlament többséggel választotta meg, 57 képviselővel, és mindez azt jelenti, hogy megfelelő megalapozottság hiányában születtek meg a bíráló megjegyzések, az a kritika, amivel a kormányunk megalakulását illetik, tehát itt minden teljesen alkotmányosan zajlott. Következő nagy kérdés Transnistria és az Ukrajnához fűződő kapcsolatok. Nos, itt ezzel kapcsolatban egy dolog különösen fontos. Az elnök félbeszakítja. Van Orden úr, van, Van Olden úr, kérem, hogy figyelje a szónokot. Tehát Ukrajna, Transnistria. Nos, Moldova, a Moldovai Köztársaság számára ezek is nyilvánvalóan nagyon lényeges kérdések. E, volt egy találkozó, amelyen elég egész konkrét kérdésekről tárgyaltunk kis lépésekre van szükség, mi a kis lépések politikáját folytatjuk, és a tervünk az, hogy április végéig legyen egy 3 plusz 2 találkozó, májusban pedig, hát majd megnézzük, döntjük, hogy az 5 plusz 2 kettők találkozójára is sor kerülhet-e. Ukrajna. Nos, itt a közös határ védelmének a biztosítása is egy fontos kérdés, amire szintén tárgyalunk, és szerintem itt nagyon jó lehetőség van arra, hogy végre is tudjuk hajtani, mindazt, amiben megállapodunk, ez nagyon lényeges ebben a régióban élők számára. Itt is lépésenként kell eljárnunk. Először vámellenőrzések, és hogyha itt ezt már teljesen bizalom alapján végzik, akkor jöhet a határrendészet. Mindezt persze azokra odafigyelve tesszük, akik a Nyeszter másik partján élnek. Ott helyben kell mindenképpen megtalálni a megoldásokat Transnistria számára is. Az Alkotmánybíróság döntésére szeretnénk még visszatérni, mert több kérdést is feltettek ezzel kapcsolatban. Említettem már, hogy természetesen szólnak érvek az Alkotmánybíróság döntése mellett is. Mi a végrehajtó hatalom részéről a saját munkánkra szeretnénk koncentrálni, de ahogy mondtam, vannak pozitív elemei is ennek, tehát annak, hogy a nép közvetlenül válassza meg a, a köztársasági elnököt. Most, hogyha ez a kívánsága az embereknek is, az emberek 90%-a egy közvéleménykutatás szerint ezt szeretné a közvetlen elnök választást. Körülbelül két hónapunk van erre március végétől számítva, amikor is a jelenlegi elnök mandát mandátuma, illetve a jelenlegi mandátum lejár. Ezt az időt ki kell használni arra, hogy elvégezzük a szükséges jogszabályi kiigazításokat ugyanis ez más típusú választás lesz immáron, és meg kell teremteni a szükséges pénzügyi fedezetét is a választásoknak. Időre van szükségük a politikai csoportoknak is, hiszen még nem tudtak jelölteket jelölni akik azután megmérettetik magukat az elnök választáson és 60 vagy 70 napra van szükség a választási kampányhoz, tehát 23. május 23-ától számítva mondjuk 60 nap, július 1, hát ez igazából nem lenne optimális időpont egy elnök választáshoz, egy nyári nap, de hát a végleges dönt jelentés után meg fogjuk találni a megfelelőbb, a leg, legmegfelelőbb időpontot, és ez valószínűleg ősszel lesz. Tehát az ősz, ősz elején számíthatunk arra, hogy elnökválasztás lesz. Még egy kérdéssel szeretnék válaszolni, vagy hát ha van időm, még többre is. A Kisinyobban végeztek egy értékelést arról, hogy milyen tárgyalásokat folytattunk a, a, né, a valuta alappal az IMF-fel, tehát zajlottak tárgyalások, eszmecserék az IMF-fel. Léteznek még régi kondíciók, meg van ez az egyfajta régi kondicionalitás, Moldova három nagy bankja közül kettőnél már elvégezték a vizsgálódást, az ellenőrzést, a harmadik banknál ez majd márciusban lesz. A Világbank és az IMF, a Nemzetközi Valuta Alap, aztán képviselői, vizsgálói, ezután visszatérnek Washingtonba, és reméljük, hogy egy hónappal ezután a találkozó után az IMF-el sikerül megkötni egy staff level agreement-et. Vannak olyan prognózisok, ami szerint ez majd valamikor júliusban lesz ez önmagában nem cél tulajdonképpen ez az IMF finanszírozás, de hát van már egy megállapodásunk, és most a párbeszéd egy új szakaszába lépünk. Talán még valamit mondanék a, az úti tervvel, a roadmap kapcsolatban is. Hány biztos kezdeményezése volt ez, amit mi elfogadtunk, mert hasznosnak találtuk. Ez a roadmap világos kötelezettségeket tartalmaz Moldovára nézve, a társulási megalapodás végrehajtásával kapcsolatban mindenek előtt. Van egy ütemterv, határidők, konkrét határideje van a végrehajtásnak. Említettem, hogy szerintem ez hasznos és szükséges is, számomra is, miniszterelnök számára is, ugyanis beható tárgyalásokat, egyeztetéseket folytattunk a képviselőkkel, és ezek olyan kötelezettségek, amelyeket a kormány és a parlament is elfogadott, a parlamenti többség felvetéseire bizonyos fogalmakat megváltoztatunk, bizonyos akciók, fellépések megnevezését, de mindenkit vállalja a felelősséget, tisztában van a felelősséggel. Brüsszelben a társulási tanács működésének a segítségével is az úti tervben felvázolt fellépések közül már nagyon sok megvalósult. Gagauzia kormányzata, és Moldova között nagyon jó az együttműködés, létezik egy párbeszéd a parlamentek között is, illetve a gaugazi népi gyűlés képviselői és a mi képviselőink között, és végrehajtóhatalom szintjén is jó az együttműködés. Gagauziában tartottunk nemrég egy együttes kormányülést, ahol megvitattuk azokat a problémákat, amelyekkel szembesül ez a régió. Konkrét együttes felépésekben is megegyeztünk, létrehoztunk egy állandó bizottságot, amelynek feladata az, hogy nyomon kísérje a problémák, a megoldás, a felé vezető úton tett intézkedéseket. Kisinyövi kormányzat, a végrehajtó hatalom és Gagauzia végrehajtó szervei között. Tehát, mint mondottam, és ezt csak megerősítettem, nagyon jó az együttműködés. Civil társadalom. Ez is egy nagyon lényeges kérdés soha nem titkoltuk, hogy a civil szervezetekhez fűződő kapcsolatokban voltak problémák, de mindenképpen felügyeletre szükség van egyrészt, másrészt pedig a civil társadalom sokszor jó, hogyha nyomást gyakorol a hatalomra. Én ezt mindig hasznosnak eh, találtam, egy ilyen típusú nyomást, eh, mert eh, nyomás alatt kicsit mobilizálódik a kormányzat is, és hajlandóbb egy kicsit intenzív munkát végezni, nagyobb sebességre kapcsolt, tehát intenzívebbé szeretnénk tenni ezt a párbeszédet, de úgy, hogy ez azért konstruktív legyen. Számos találkozót bonyolítottam le különböző civil szervezetekkel, nagyon sok különböző témát, kérdést vitattunk meg, ezen megbeszélések során helyenként megoldásokat is sikerült találni, és a parlament elnökével együtt úgy döntöttünk, hogy ez egy jó módszer. Létrehozunk egy tanácsot a civil társadalom képviselőinek a részvételével, valamint a parlament és a kormányzat delegáltjainak a részvételével. Tehát feláll ez a tanács, amelyiknek az is feladata lesz, hogy megvizsgáljon e, különböző jogszabálytervezeteket, e, javaslatokat, és mindenképpen a konstruktivitás jegyében fog tevékenykedni ez a tanács is. Bankrendszer. Ez a következő terület. Valóban volt ez a botrányos ügy, ami megrendítette a bankrendszert Kisinyobban. Itt mindenképpen tenni kell valamit, készül egy jelentés, ami nem sokára elkészül. Az intézményekre számos feladat hárul, be kell azonosítani, hogy kik vettek részt ebben a bankcsalásban egyrészt, másrészt pedig az is nagyon fontos, hogy megtegyük az összes a szükséges intézkedést ahhoz, hogy meg lehessen találni a pénzt. És az is nagyon lényeges, hogy az intézmények, a hatóságok minden szükséges intézkedést meg kell, hogy tegyenek annak érdekében, hogy ilyesmi soha többet ne fordulhasson elő. Azaz, erősíteni kell az intézményeinket, például a jegybankot, valamint a pénzpiacok szabályozó hatóságát. Kidolgoztunk egy jogszabály együttest, aminek az a célja ezeknek az intézményeknek az erősítés, és ezeket a jogszabályokat már a parlament megvitatta, még egy következő olvasatban kerül sor a végleges elfogadásukra a központi bank kormányzójának a kinevezés egy teljesen átlátható eljárás keretében zajlik, a civil társadalom képviselőinek a részvételével, és az Európai Unió egyik eh, magas rangú tanácsadója is részt vesz ebben a folyamatban. Stabilizálni kell a bank szektort. A három banknál sor került egy vizsgálatra, és ez a vizsgálat már hozott eredményeket, volt egy beavatkozás is ezeknek a bankoknak a működésébe, és úgy gondoljuk, hogy helyre lehet állítani a viszonylagos bizalmat. És végezetül Tisztelt képviselők, kérem, és csak meg ismételni tudom magamat, a tetteink, az eredményeink alapján ítéljenek meg majd minket. Ugyanis majd kiderül, hogy hogyan dolgozunk, és későbbiekben is szeretnénk az önök támogatására számítani. Számítunk az Európai Unió támogatására, az EU és Moldovai Köztársaság közötti megállapodás végrehajtása kapcsán, és én minden tőlem telhetőt meg fogok tenni ennek érdekében, hogy minél gyorsabban érjünk el eredményeket. Köszönöm. für die Zeit, die Sie uns zur Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt az eszmecsere véget. Azt hiszem, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy az együttműködést javítsuk, méghozzá úgy, hogy ez megfeleljen a moldovai állampolgárok érdekeinek. Köszönöm, és sok sikert kívánok! Thank you. colleagues. Tisztelt kollégák, kezdjük. A napi renden két jelentésről kell szavaznunk. Az előadó, illetve az árnyék jelentéstevők Kálnyete a Kányét jelentés készítői azt javasolták, azt kérték, hogy halasszuk el a szavazást. Kész vagyok arra, hogy ezt elfogadjuk, amennyiben mindenki egyetért, és jegyzőkönyvbe vesszük, hogy ennek ellenére tartjuk a tovább, az eddigi menetrendet, hogy az áprilisi plenárisra kerüljön, ami azt jelenti, hogy a frakcióknak kevesebb idejük lesz, hogy megvitassák a plenáris előtt a jelentést. Ha állíthatom, hogy senki sem ellenzi ezt, akkor a jövő hétre halasztjuk a szavazást. Ennek ellenére az áprilisi plenárison fogjuk megvitatni és elfogadni. Mindenki egyetért, rendben köszönöm. Most pedig következik a Piri jelentés. Missy Piri Piri képvisel, ez az utolsó alkalom, hogy megadom önnek a szót. Nem akar hozzászólni? Nem? Akkor azt javaslom, hogy kezdjük rögtön a szavazást. A 36-os és 39-es, valamint a 174-es 74-es módosított visszavonták, ami azt jelenti, hogy akkor szavazunk. Valera képviselő. A 36-os, 39-es módosítókról én szeretnék szavazni. Elnök, nem szavazhatunk róluk, mert visszavonták őket. Úgyhogy ezzel el is intéződött a sorsuk. Kitapsol. tapsol? Én tapsolok. Itt vagyok. Elnök úr, megadom a szót. Eleni, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen. A következőt szeretném elmondani. az 536-os módosítomról beszélnék. Ott hazámban az elfoglalt területekről van szó, a törökök által elfoglalt területekről, megszállt területekről. A 28 a bekezdés kerüljön ide, ez kellene, hogy itt szerepeljen, ehelyett azonban a 14-es kompromisszum került ide, ezért kérnék a 536-os módosítomról külön szavazást. A előterjesztett kompromisszumos módosító indítványok mentén fogunk haladni a szokásos módon. Valéro képviselő még egyszer szót kért. Nos, frakcióm átveszi a 36-os és 39-es módosítókat, amelyeket most visszavonták, tehát mi, a frakciónk átveszük őket. Még egyszer a 36-os és 39-es módosítóról van szó. Elnök, akkor a 36-37-es módosítókról szavazunk. A 169-es cikk 5 bekezdése értelmében. És most kezdjük a szavazást. milyen munképviselő az ötös cikkben az szerepel, hogyha közvetlenül egy módosító indítvány visszavonása után valaki jelentkezik és átveszi őket, akkor szavazni kell róluk, ez szerepel a szabályzatban. Kezdjük a szavazást. 101-es az első mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, mint az előzőt is. 109-es kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 183-as, három részben, mint Galia három részre osztva, első rész mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Hmm? We have to start again. Kezdjük újból technika nem működött. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Harminckilenc tizennyolc arányban elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette Az utolsó rész okafogyottá válik a 13-as kompromisszum miatt. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 209-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 232-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 233 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 234 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Igen? 234-es. Oh. The EPP votes for this. A néppárt a szocialista módosítókra a szocialisták helyett szavaz. Sajnálom, egy kicsit összezavarodtam, mondja az elnök. The vote is closed. Lezárom a szavazást de a néppárt nyert 36-26 arányban. Az eredmény elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 245-ös mellette ellene tartózkodás, még egyszer, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 253 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 265-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 266-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 269 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 286-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 288 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, noha úgy vélem, hogy elfogadtuk. Lezárom a szavazást. 43-24 arányban elfogadtuk. 290 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 291 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 3-2-3-3 mellette ellene ta, ellenőrizzük. Die geschlossen. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 27-en ellene szavaztak, elfogadtuk. Következik a 20-as kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 21-esről szavaztunk most. 304-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 305 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 308 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 307 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 309 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 310 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 311 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 312 mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. A szocialisták részéről egyre többen szavaztak. Mit 32 32-en szavaztak mellette, 34-en ellene, elutasítva. 313-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 314 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 306 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 330-as, két részben, első rész mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene kiszavaz, tartózkodás, elutasítva. 331-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 315-ös, két, második rész, mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A szóbeli módosítóval együtt volt. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 378-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 35-30 arányban elfogadtuk. 379-es. 29, I was too fast. Wo Hol is tartottunk? Danjean? Ja, Compromise 29. 29-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 379-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 30-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyszáztizenegyes kiegészítésképpen mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 419 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 420-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Who was that? So convincing. <laughs> Lezárom a szavazást. Elutasítva. Sajnálom, de elutasítva. 421 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 422 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 424 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 424 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Four to four. A 424-esről szavazunk. It was at least a try megérte a kísérletet. 4.25, elutasítottuk az előzőt, 4.25 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, hogy biztosak legyünk. Lezárom a szavazást. Szoros az eredmény. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 438-as. Második része. Csak a második részről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Név szerinti szavazás? The vote is closed. Lezárom a szavazást. Antrag 449, 400. 449, 450 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 451 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 452 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 453-as mellette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 ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 38-an mellette szavaztak, elfogadtuk. Ezzel pedig 456-os következik mellette, ellene, elutasítva. 457-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 458-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 459 mellette 459 okafogyottá válik. Következik a 460-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 472-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Antrag Kompromiss 34. 34-es kompromisszum, mondja az elnök, mellette. We have to vote them all? Yes, because it's not 474, where is in favor? 474 mellette, ellene tartozkodás elutasítva. 473 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 475 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 476 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 477 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 478 mellette, 477 még egyszer, kiszavaz mellette, 477 mellett, ellene tartózkodás elutasítva 478 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 479 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 480 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 481 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 482 482 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 482-es, ellenőrizzük a 482-est. Lezárom a szavazást. 37-en szavaztak mellette, elfogadtuk. 483 mellette, ellene tartózkodás okafogyottá válik? ...483-ast elfogadtuk. 484 okafogyottá válik. 485 mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 487-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 488 mellette ellene 487 487 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Sajnálom. 488-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 489 mellette, ellene, ellenőrizzük, azt hiszem, hogy elutasítottuk. Lezárom a szavazást. 29-38 arányban elutasítottuk, 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 499-es mellette Négy es mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 37-26 arányban elfogadtuk. 36-os kompromisszum. Ellenezzük a szóbeli módosítót. Akkor már nem kompromisszum, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy még mindig kompromisszumnak nevezhetjük, de a szóbeli módosító nélkül. Ki az, aki támogatja a szóbeli módosítóval együtt a, kom- a szóbeli módosító nélkül a kompromisszumot? Szóbeli módosító munkafogyottá válik, ha egy frakció ellenzi, ez gyakran előfordul, valóban. 36-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 511-es, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 30-36 arányban elutasítottuk. Wir kommen zum Antrag 37. 37-es kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. Egyértelmű volt az eredmény. Következik az 528-as mellette Tehát ki támogatja, ki ellenzi, elutasítottuk. 529 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 530 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 28 igen, 37 nem, elutasítottuk. 531 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 532 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 533 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 534 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 35 igen, 30 nem szavazattal elfogadtuk. Következik az 535 mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük, de azt hiszem elfogadtuk. Lezárom a szavazást. 37 igen, 29 nem, elfogadtuk. Következik, következnek a hivatkozások, egyes mellett, te ellene tartózkodás, illetve ez még az három módosító volt együtt. Görögök, ott minden párt egyesült. Tehát az 539, 540, 541-esről szavaztunk, 39 igen, 29 nemmel elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik eh, a hármas és a ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-11-12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Karesz úr segítségével Jó, akkor ez kész. 16-22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as. Ez sem kell már, ugye? Akkor 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. Huszonhat, igen, 35 nemmel elutasítottuk. 25-ös mellette, de nincs is ilyen, hanem kettes kompromisszum. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a 25-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 39 igen, 20 nem elutasítottuk. 27, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 30 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor következik az 50-es. Nem, nem. Nem, a 36-osról is szavaznunk kell mellette. Nem, mondja az elnök. 36-os mellette. Preda úr, az elején tisztáztuk. Sajnálom. Tehát 36 mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 36 igen, 29 nemmel elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 39 igen, 24 nem, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as. A következő, amiről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez egyértelmű volt. Lezártam. 30 igen, 13 nem elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 62 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Lezártam a szavazást. Nyolcan nem szavaztak. Ébresztő. Most már jó, elég, az utolsó kettő alhat tovább. Na most lezártam a szavazást. 31, igen, 33 nem, mert elutasítottuk. Következik 65-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 66 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellenőrizzük, kiabálta be valaki. 67-est. Lezártam a szavazást. 31-28 arányban elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 42 igen, 24 nem, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 90 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Lezártam a szavazást. 53 igen, 11 nem. Hát épp hogy csak elutasítottuk. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. 42 igen, 11 nem, 11 tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentés készítőjének. Now we have to go to what? To where? No, what is this with Harting? Ah, yeah, no, Russia, sorry. Hmm? Yes, for the Russia. Is he here?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 bitte sich auf den Weg zu machen. Ich äh, rufe den. Kérem, foglaljanak. Folytatjuk. a tízes napirendi ponttal. Az Európai Parlament Oroszország delegációjával együtt. Karasz képviselő freue mich, dass wir da Örülök, hogy Thomas Mayer Harding is itt van. Az Európai Külügyi Szolgálat Európáért és Közép-Ázsiáért felelős ügyvezető igazgatója. És remélem, hogy kitűnő lesz önökkel a jövő, a következő évek során az együttműködés. Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottság, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy tájékoztathatom önöket az EU és Oroszország közti együttműködésről, és örülök annak, hogy ezúton az Európai Parlament Oroszország delegációjának a tagjait is tájékoztathatom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ennek az ülésnek, ennek a találkozónak az egyik érdekessége, hogy a külügyi tanács napját követően kerül rá sor, így lehetőségem nyílik arra is, hogy a tanács megbeszéléseiről beszámoljak, illetve elmondjam, hogy milyen következtetésekre jutottunk. Először is azonban azzal kezdeném, hogy ez az év, ez a hét évforduló a Krímfélsziget, Krímfélsziget annexálásának évfordulója. Az Európai Unió ezt az annexálást nem fogadja el. Erre vonatkozóan ezen a héten várunk egy Európai Uniós nyilatkozatot. Maga a fordulónap egyébként 18-a. Ez nagyon jól mutatja, hogy milyen nehézségek között zajlik az Oroszországgal való kapcsolat, illetve milyen kihívások előtt állunk. Egyrészt ott van Kelet-Ukrajna, Tanúi vagyunk egy destabilizációs folyamatnak, melynek a hátterében Oroszország áll. Ez továbbra is nagyon súlyos kérdés. Aztán Oroszországnak Oroszország kötelezettséget vállalt a Minszki megállapodás teljesítésére. Szíria esetében a Oroszország nagyon fontos szerepet tölt be a CSSG társelnöke, illetve a biztonsági tanácsnak és tagja, és politikai átmenetet kellene biztosítania. A Putyin elnök úr beszámolt arról, hogy visszavonulnak az orosz csapatok, a támadások megszüntetése érdekében, illetve a helyzet súlyosbodásának elkerülése érdekében. Az Európai Parlament, illetve az Unió aggódik a független politikai hangok, illetve a civil társadalom zsugorodó szerepe miatt Oroszországban, illetve a jogállamiság helyzete miatt is. Nagyja Szavcsenko esete nagyon jól illusztrálja ezt. Ezen kívül azt is el kell mondani, hogy egyre nagyobb a kihívás. A Krimfélsziget illegális annexálása óta a nemzetközi kapcsolatok, illetve az Oroszországgal való kapcsolat sohasem volt könnyű, és a jelenlegi problémák ide kapcsolódnak, illetve ebbe az időbe mennek vissza. Gondolok itt például a szibériai tranzitjáratokra, a növényegészségügyi intézkedésekre, illetve emlékszem az osztrák elnökség alatt a 2006-os januári gázválságra is. Tehát mindezek fényében a külügyi tanács tegnap beszélt az oroszországi kapcsolatokról, első ízben tárgyalta ezt, mint egy egy éve, és a főképviselő nyilvánvalóvá tette, hogy ennek a találkozónak a célja nem egy új politika kialakítása volt, hiszen az Oroszországhoz való megközelítésünk nem változtatunk, egy kettős politikát folytatunk, nem is szankciókról beszéltünk, hanem általánosságban a kapcsolatról a két entitás között. A vita lehetőséget biztosított arra is, hogy az Európai Unió egységét ismét megerősítsük, hiszen nagy kihívást jelent a jelenlegi helyzet. Itt ebben a helyzetben egységben rejlik az erő, és a főképviselő öt irány elvet mutatott be, amelyek a jelenlegi politikán keretét adják. Tehát hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy hogyan szeretnénk a jövőben kialakítani és fejleszteni az oroszországi politikánkat, hanem a jelenlegi keretről szólt. Az öt alapelvet közzé is tette a főképviselőasszony, minden tagállam elfogadta ezt egyhangúak. Ezek a következőek. Az első, a Minszki megállapodás teljes körű megvalósítása, ez, ez az alapja bármilyen változásnak a jövőben. Második, meg kell erősíteni a kapcsolatot keleti partnereinkkel, illetve más szomszédos országokkal, konkrétan ö, Ázsia középső részével, és itt további tárgyalások folynak majd a keleti partnerséggel kapcsolatban a következő tanácsülésen. Aztán a harmadik, meg kell erősíteni az ellenállásunkat, és itt nem csak biztonsági kérdésről beszélek, hanem energiabiztonságról, a hibrid veszélyekről, illetve a stratégiai kommunikációról is. Egy olyan helyzetben, amelyben az Európai Unió jelenleg magát találja. És nagyon fontos az, az orosz média helyzete, illetve hogy ezt hogyan, hogyan kommunikálják illetve együtt kell működni olyan kérdésekben, amely az Európai Unió érdekeit szolgálja, gondolok itt a külpolitikai kérdésekre, Irán, közel-keleti békefolyamat, Szíria, a DPRK, a migráció, a terrorizmus ellenesség, az éghajlatváltozás, és így tovább. Az ötödik elv pedig, ahogyan korábban is mondtam, és ugye a szakbizottság, a jelenlegi szakbizottságnak ez nagyon fontos terület, ez pedig nem más, mint a civil társadalom megerősítése, az emberekkel való kapcsolattartás, illetve a párbeszéd föntartása a jövő orosz generációival, gondolok itt az oktatásra, és, és így tovább. Ez az öt alapelv az, amely mentén tegnap egyöntetően megerősítették hozzáállásukat a miniszterek, miniszterek, tehát egységet tapasztaltunk, és ez alapján a keret alapján kívánunk együttműködni Oroszországban a jelenlegi nehéz körülmények között. Oroszország óriási kihívást jelent, és amennyiben további kérdéseik lennének, tisztelt elnök úr, szívesen állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen. Karasz úr, tisztelt elnök úr, nagykövet úr, köszönöm szépen a tájékoztatást. Számunkra a parlament számára természetesen nagyon fontos a határozat egyértelműsége, másfelől azonban természetesen szükséges az is, hogy intenzívebbé tegyük a párbeszédet. Nem tudom, hogy hogyan lehet ezt elérni úgy, hogy egyidejűleg a Minszki megállapodás nem érvényesül. Az Európai Parlament vegyes bizottsága a Duma tagjaival milyen szerepet tud betölteni, hogy intenzívebbé tegyük a Dumával az egyeztetést, a párbeszédet. Köszönöm, elnök úr. A tegnapi külügyi tanács semmilyen újdonságot nem nyújtott, kivéve a négyes és az ötös pontot. A négyes pont újdonság, ezzel egyetértek. Az ötös pont ugyanakkor nem jelent semmi újat hiszen arra szólít fel, hogy az orosz társadalom együttműködjön, ugyanakkor a négyes pont számomra továbbra sem egyértelmű. Én úgy gondolom, hogy Oroszországnak van egy stratégiája. Vannak bizonyos érdekek, és ezek gyakran elég érdekesek és nem feltétlenül hosszú távú és nyíltan hangoztatott érdekekről van itt szó, mint demokrácia vagy emberi jogok. Igazából stratégiai változást Oroszország hozzáállásában nem tapasztaltam. A Minszki megállapodás tartalmaz-e valami olyan bonyolult kitételt, amelyet nem ért meg az orosz fél? Mi az, amit el kellene magyaráznunk Moszkvába látogatva? Látom, hogy egyes delegációk sietnek Moszkvában, noha az oroszok továbbra sem változtatták meg például a fekete listával kapcsolatos álláspontjukat. Tehát milyen stratégiai változást látnak az orosz fél magatartásában, amelyből arra következtethetünk, hogy a szelektív szerepvállalás, illetve kötelezettségvállalás ideje elérkezett, ahogyan említették, hogy ugye intenzíve párbeszédre van szükség. Látok nagyon jól megírt és aláírt dokumentumokat, amelyeket teljesíteni kell. A megállapodásokat először végre kell hajtani, annak érdekében, hogy valamilyen változást előmozdítsunk. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a főigazgatónak az ismertetőjét. Én sem hiszem, hogy volt, lettek volna különösebben nagy újdonságok a tanácsi következtetésekben, de el tudnám mondani, hogy a tanács mire gondolt, amikor, mint olyan, a közép-ázsiával való kapcsolatok megerősítésére utalt hogyha van mozgástér arra, hogy szelektív kötelezettségvállalást kezdeményezzünk Oroszországgal, akkor Közép-Ázsiával is. Vannak azonban ott olyan országok, amelyek esetében nem szeretnék gyorsan vagy elhamarkodottan szoros kapcsolatokra törekedni, hiszen ez a régió nem egy olyan régió, amelyel minden további nélkül, fenntartások nélkül szorosabb kapcsolatokba bocsátkozhatnánk anélkül, hogy beszéljünk az emberi jogok helyzetének romlásáról ezen országokban. Tehát el tud-e mondani valamit arról, hogy hogyan szeretnék ezt megvalósítani, milyen ö, folyamatot képzelnek el, és egyáltalán mire gondolnak, amikor a közép-ázsiával való kapcsolatok megerősítésére utalnak? Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bevezetőjét is az EU-Oroszország közti kapcsolatok helyzetéről, valamint az öt alapelv ismertetését. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb valóban az, hogy teljesítsük azt, ami mellett elkötelezzük magunkat. A Minszki megállapodás teljes körű végrehajtására van szükség. És következetesekkel legyünk. Attól tartok, hogy az Európai Unióban vannak különböző áramlatok, amelyek aláássák ezen előfeltétel értelmezését, még mielőtt bármilyen szankció felülvizsgálatára sor kerülne. Az orosz demokraták azt javasolják, hogy a szankciókat sokkal inkább olyan egyénekre kellene alkalmazni, akik akik Putyin elnök szorosabb köréhez tartoznak, és nem annyira azon területekre kellene a szankciókat kiterjeszteni, amelyek az orosz állampolgárok életére befolyással vannak. A tegnapi tanács legjobb eredménye az, hogy sikerült egységesnek maradnunk. Ugyanakkor szeretném megjegyezni, hogy ennek az egységnek az ára túlságosan magas. ugyanis megpróbálunk egy kompromisszumhoz eljutni, amely az Európai Uniót gyenge unióként állítja be, és ezt mélységesen sajnálom, mert a történelem ismeret alapján tudjuk, hogy az ilyen az ilyen megközelítés bizonyos országok irányába, amelyek nem tartják tiszteletben a nemzetközi jogot, nem célra vezető, és remélhetőleg sohasem következik be az még egyszer, amit korábban már tapasztaltunk Oroszországgal való kapcsolatainkban. Remélem, hogy képesek leszünk egy közös európai külpolitikát végrehajtani és egyidejűleg egységesen fellépni. So thank you, thank you very much uh, for your interest in, uh, in... Köszönöm a nagyon érdekes tájékoztatást. Elemeztem a jelenlegi helyzetet, a gazdaság szempontjából. Mi magyarázza azt, hogy romlik a gazdasági tevékenység Közép-Ázsiában is, Európában, és ebben milyen szerepe, szerepük van általában is a szankcióknak? Esetleg önkritikát is kellene, hogy gyakoroljon Európa, mert ez a jelenlegi helyzet arra emlékeztet engem, amit úgy szoktuk hívni, mint egy gyerekjáték. Tehát itt állandóan a Minszki megállapodást emlegetjük, aztán azt mondjuk, hogy minden szép és jó, és fennáll annak a veszélye, hogy benragadunk ebben a helyzetben. És hosszú távon semmit nem érünk el hogyan tudnánk valamilyen új utat találni, vagy új, újra indulni. Az elvek közül háromra szeretnék rákérdezni. Először az első elv kapcsán a külügyminiszterek tanácsában a német külügyminiszter az elmúlt időszakban úgy beszél Minskről, mintha a konfliktusban érintett mind a két fél utasítaná el a megállapodás végrehajtását. Ez szerintem egy hibás értelmezés. Az EBS e mindig arra utal, mindig azt mondja, hogy sokkal keményebb az elutasítás a szakadárok, illetve Oroszország részéről. Az egész konfliktusnak mi az oka? Az, hogy Oroszország támogatta az agressziót, és most ez az indok úgy eltűnik a külügyminiszterek tanácsán. Kérdezem, hogy ez miért van így. Azután Jelenleg azt figyeljük meg, hogy um, itt a hibrid háború kapcsán is um, Oroszország uh, hogyan befolyásolja Európát, um, illetve ezen keresztül közvetetten Hollandiát. Ez a Selective Engagement Oroszországgal kapcsolatban mit is jelent tulajdonképpen? Melyik melyek azok a tagállamok, akik azt akarják, hogy fel megszűnjenek a szankciók, amiatt, hogy ő neki különleges érdekeik fűződnek az oroszok jó kapcsolatokhoz? Köszönöm. Nagykövet úr, üdvözöljük a parlamentben. Az elmúlt években elég gyakran találkoztunk Bécsben. A következőt kérdezném öntől. Világossá vált-e a tanácskozáson, hogy több európai tagállam saját politikát csinál, saját érdekeit követi és érvényesíti az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokban és ez az oka annak, amiért képtelenek vagyunk stratégiai megközelítést alkalmazni az orosz kapcsolatokra. Másodszorban szeretném tudni, hogy mondta-e valaki azt, hogy az orosz embargó súlyos károkat okoz az európai gazdasági érdekeknek egészében is, és néhány ország esetében különösen súlyos a helyzet az embargó miatt. És végül Minskről beszélve, a Minszki megállapodás kapcsán hogy elég sok kérdés hangzott el már, én azt kérdezném, hogy a Minszki csoport, a Minsk Group, amelyet azért hoztak létre, hogy megoldják hegyi Karabach problémáját, és az EU itt átadta Franciaországnak a helyét. Ilyesmi a múltban nem történt meg, és ez ma is elfogadhatatlan. Csersina képviselő. Köszönöm szépen. Elnök úr. Harding úr. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első. Az ön által említett első ponthoz kapcsolódik, azaz a Minszki megállapodáshoz. A Minszki megállapodásokat több területen is szoktuk emlegetni például a tűzszünet, a nehéz fegyverek alkalmazásának tilalma, stb. Kérdezném, hogy hétfőn volt-e bármilyen jele annak, hogy létezne egy B-terv a Minszki megállapodásokhoz képest, amennyiben a Minszki megállapodásokat nem tartják be, amiben mennyiben ez kudarc lesz, és hát számíthatunk arra, hogy ez esetleg így fog történni. És hogyha Bételről beszélünk, az érdekelne, hogy vajon fontoljuk, meg fontolgatjuk ezt, hogy segítünk Ukrajnának azért, hogy szembe tudjon szállni az agresszióval. Van-e lehetőség arra, hogy katonai eh, technológiát szállítsunk Ukrajnának, hogy ők jobban ellen tudjanak állni az orosz agressziónak? Tehát van-e valamilyen béter, valamilyen alternatíva Minskhez képest? Második kérdésem. Ön is említette, beszélt a hibrid háborúról illetve a dezinformálásról. Szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Unió védelmi képessége sajnálatos módon borzasztóan gyenge. Mogherini asszony a tanács instrukcióit követve, létrehozott, felállított egy tímet, amelynek az a feladata, hogy szembeszálljon az orosz propagandával. Nos, ennek a tímnek, ennek a csapatnak nyolc tagja van. És Mogherini asszony még forrás sem talált erre, erre a célra, ennek a csoportnak a számára saját költségvetéséből tudott csak pénzt biztosítani. Hát hogy lehet így szembeszállni az orosz propagandával? Van-e bármilyen konkrét javaslat arra, hogy hogyan lehet ezt a tömeges orosz dezinformációs hadjáratot valahogy leküzdeni, vagy ez ellen tenni valamit? Van-e valamilyen szolidaritás a tagállamok között? Köszönöm. Két megjegyzésem, illetve kérdésem lenne. Először is túl gyakran és túl sok európai politikus lepte meg az, amit Oroszország csinál. 2080 Grúzia kapcsán, aztán a Krímfélsziget, Kelet-Ukrajna, és sokakat meglepett az is, amikor Oroszország belépett a szíriai háborúba. Tegnap ugye azt hallottuk a hírekben, hogy Oroszország kezd visszavonulni Szíriából. A külügyi szolgálat elemzi ezt, hogy akkor most mi lesz a következő lépés ugyanis rendszerint, ha Oroszország valamit tesz, akkor ugye ahhoz források, csoportok kellenek, most viszont visszavonul Szíriából, tehát itt felszabadul neki haderője. Több mint 50 parlamenti képviselő készített egy javaslatot, és néhány Európai Uniós tagállam parlamentje is csatlakozott ahhoz, hogy legyenek szankciók olyan személyekkel szemben, akik a Savchenko úgyben konkrétan személyekben érintettek. Mi a külügyi szolgálat álláspontja, illetve az Európai Bizottság álláspontja, hogy legyenek szankciók konkrét személyekre vonatkozóan, akik felelősek azért, ami történik, és a Szavcsenkó ügyfő felelősei. Nagykövet úr, itt úrhoz csatlakozva én is azt kérdezem, hogy a külügyi szolgálat milyen következtetéseket vont le korábbi esetekből, amikor Oroszország szintén megsértette a nemzetközi jogot. Jó lenne, ha ö, preventív lépéseket tennénk, és nem mindig csak reagálnánk. Az EU nagy ereje az egységében rejlik a saját elveinket sértette meg az orosz kormány korábban soha nem látott módon. Hogyha tehát orosz stratégiáról beszélünk, akkor eh, az EU a habozásáért meg fog fizetni. Ugye kifárasztásra játszunk, és kompromisszumokat kötünk, feláldozva ezzel az elveinket. Ez egy nagyon veszélyes dolog, hogyha ez egy hosszú távú stratégia, hogyha az EU túl habozik, vagy egyoldalú kompromisszumokat akar elérni, mert ennek lesz hatása Szíriára is. Hogyha ilyen ezt a gyengeséget demonstráljuk ami a szankciókat illeti, hogy legyenek-e konkrét személyre szabott szankciók. Ezt tudjuk, hogy ez nagyon jól működik az ilyen itt ott vannak különböző gyanús betétek Európai Uniós országokban, hogyha tényleg akarjuk befolyásolni az oroszok magatartását, akkor ezeket a vagyonokat kell befagyasztani, ezeket a pénzeket kell befagyasztani. És Szavcsenko asszony ügyével kapcsolatban is nyilvánvaló, hogy szankciókra van szükség. Elnök mikrofonja most sincs bekapcsolva. Köszönöm, elnök úr. Tulajdonképpen Jakon Szári képviselő kérdéséhez kapcsolódnék. Hogyan tudnánk valami új módon hozzáállni Oroszországhoz? Azt kell, hogy mondjam, hogy azért kértem szót, mert a kindergarten szó hangzott el, óvoda szó hangzott el, ugyanis Putyin rezsimjével foglalkozni, hát ez semmiképpen nem egy játszadozás egy óvodában. Úgyhogy nagyon komolyan remélem, hogy a külügyi szolgálat nem fogja megváltoztatni a helyzetelemzés és a stratégiát, amelynek az alapja az a megfontolás, hogyha talán jobb lenne, ha öncélú párbeszédet folytatnánk ezzel a rezsimmel. Röviden ahhoz is szeretnék kommentált fűzni, amit Fett kollega, kollega mondott hogy őt újra és újra meglepi, amit Oroszország tesz. Nos, nem szabad azt gondolnunk, hogy két évvel a Krímfélsziget bűnös foglalása után Oroszország ma egyfajta új szakaszába lépett a nemzetközi politikának. Csak két évvel Krímen történtek után nyilvánvaló nem véletlen az, hogy most azt halljuk, hogy úgymond Oroszország kivonul Szíriából, csak néhány nappal ezelőtt az évforduló előtt. Úgyhogy egészen világosan kellene a Balti-tenger ezen a részéről is leszögezni ezt, az öncélú párbeszéd Oroszországgal semmire sehova nem vezet. Köszönöm szépen. E, hosszú a kérdések listája, és remélem, hogy tudok néhányra válaszolni, és megjegyzéseket fizetek több kérdéshez. A általános reagálással kezdeném. Néhány tisztelt képviselő azt mondta, hogy meglepte őket, hogy e, a tegnap történtekkel kapcsolatban nem volt semmi újság. Nos, a tegnapi megbeszélésen az EU az Oroszország kapcsolatban egyfajta új politikát akart megvitatni, több vezérel mentén, amelyek a cselekvéseink keretét adják és hogyha megengedik, hogy ezt mondjam, miközben hallgattam a sok hozzászólást, azt hiszem ez is illusztrálja, hogy nem mindig könnyű egységre jutni az Európai Unióban, amikor Oroszországról beszélünk. És úgy gondolom a fő eredmény az volt, hogy pontosan definiáltuk és aláhúztuk azt, hogy megvan ez az egység, Oroszországgal kapcsolatban. Senki nem ellenezte ezeket az elveket, és ezek rendkívül fontos elvek. Kihangsúlyoznám, hogy én semmiképpen nem becsülöm alá azt, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk Oroszországgal kapcsolatban, Viszonylag fiatalon, osztrák diplomataként az akkori Szovjetunióban szolgáltam a 80-as évek végén, és az érdekes módon ez, ez a remény időszaka volt, és még emlékszem, hogy Júria Panaszjevvel találkoztam akkor, a Memorial mozgalom vezetőjével, akivel nyíltan meg tudtuk vitatni a sztálinizmus bűneit és kicsit furcsa ma hallani, ugye a sztálinizmus idején beszéltek ilyenről, hogy idegen ügynök, és a ma egy ilyen memorial típusú mozgalmat az orosz hatóságok megint csak idegen ügynökként emlegetnék. Tehát itt tart megint a civil társadalommal kapcsolatos attitűd és a tanácskozáson ez világossá vált. Miután azt is megkérdezték tőlem, hogy ennek a e, szervezetnek e, mi volt a feladata. Nos, nem struktúrákról beszéltünk. Amikor e, találkozunk az oroszokkal, emlegetjük két csúcs találkozót. Létezik egy állandó ez az állandó képviseleti tanácsot már a szankciók előtt is feloszlatták, mert nem tartották hasznosnak. És ez elvezet a selective engagementhez. Azt hiszem, hogy ebben semmi dráma ilyen új dolog nincsen. Oroszország nagyon nehéz szereplője a nemzetközi szintérnek, és számunkra is nagyon nehéz szereplő már elég régóta így van ez, de még akkor is, ha ez így van, azért beszélni kell, van értelme beszélni olyan kérdésekről, amelyeknek a megbeszélése érdekünk. Itt van például Irán, ahol megint csak szelektív kapcsolatteremtést választottunk, és Oroszországgal igenis kerestük a kapcsolatot, és ugyanez lehet a helyzet Szíriával kapcsolatban is. Az Európai Unió, tehát például a tagállamok, azon tagállamok védelmével kell, hogy foglalkozzanak, akik leginkább kitettek eh, az orosz intézkedéseknek. Itt van például a növény egészségügyi intézkedések. Hát az oroszok ezt eh, az intézkedést arra használják, hogy megosszák az EU-s eh, tagállamokat. Tudjuk, hogy eltérően alkalmazzák ezeket a szabályokat, bizonyos tagállamokra alkalmazzák, másokra nem, és erre reagálnia kell az Európai Uniónak. Az Európai Unió és a mondhatom intézményi képviselői azok, akik egy hangon tudnak felszólalni, mm, mert bizonyos tagállam, na, tagállamoknál azért elég szelektív érdekek figyelhetők meg. Tehát a selective, selective engagement ezt jelenti nagyjából. Minskről szólva, a miniszterek világossá tették, hogy bármilyen lényeges változás az Oroszországhoz fűződő kapcsolatunkban attól függ, hogy teljesen végrehajtják-e a Minszki megállapodást. Nyilvánvaló a Minszki megállapodás Oroszországot és Ukrajnát is köti, kötelező rájuk nézve, és nyilván Ukrajnát arra biztatjuk, hogy tegyen eleget a ráháruló kötelezettségeknek. De az ország keleti részén nagyon nehéz a helyzet. Az EBSZ e nem tudott lenni mindenhol, és ezért nehéz, hogy megszülessen a radában az a konszenzus, amire szükség lenne a fontos döntésekhez. Tehát az, eh, át, eh, az általános helyzetet eh, nagyon beárnyékolja az ország keleti részén kialakult helyzet, és nyilvánvaló Oroszország felelőssége, amikor arról beszélünk, hogy teljesen végrehajtják a Minszki megállapodást. A minisztereknek majd meg kell ítélni, értékelni kell a Minszki megállapodás végrehajtását, és ha ezt teszik, akkor Németország és Franciaország hangjára figyelnek majd legjobban, akik a Normandia csoport csoport keretében végzett munkáik révén a legfontosabbak. A Minszki csoport, is rákérdeztek, nyilván tudják, hogy a főképviselő nemrégiben járt Azerbajdzsánban és Örményországban, és világossá tette a látogatásai során, hogy teljes mértékben támogatjuk, az EU teljes mértékben támogatja a Minszki társelnökök javaslatait, ahogyan ezeket a madridi elvekben is összefoglalták. A kérdés, elhangzott a kérdés, hogy van-e B-tervünk. Nos, a célunk az, hogy a Minszki megállapodás teljes mértékben teljesüljön, és a miniszterek és a tagállamok is úgy gondolják, hogy csak politikai megoldás képzelhető el a rendkívül súlyos helyzet konfliktus kapcsán, ami ugye kelet Ukrajnában áll fenn. Az egyik tisztelt képviselő megkérdezte tőlem, hogy hogyan küzdünk a dezinformálás ellen, és a SZETCOMISZ-et említették. Nos, ez egy olyan képződmény, amelyet tovább kell erősíteni. A miniszterek nagyon pozitívan ítélték meg, ezt a fejleményt. A külügyi szolgálata belül most hoztunk először létre egy ilyen típusú struktúrát, és már elég messzire jutottunk. Amikor azt kérdezték tőlem, hogy hogyan értékelem ezt a tegnapi döntést Szíriával kapcsolatban. Nos, hát még túl korai lenne végleges értékkítéletet alkotni arról, hogy ez mit jelent majd konkrétan, a politikai kontextusba helyezve, ezt alaposan fogjuk elemezni. Általánosságban azt az irányvonalat követjük, hogy minden lépés, ami segít megakadályozni az eszkalálódást, és fontos lehet a béke folyamat számára, és ezért a külön megbízott erőfeszítéseit támogatjuk, de még túlkorai lenne e, azt elmondani, hogy hogyan ítéljük meg, vagy hogyan értékeljük ezt az orosz visszavonulást és szándékot. Nagyon nehéz a jogi helyzet eh, Nagyja Savchenko ügyével kapcsolatban, ugye, amivel ő most szembesül Oroszországban. Semmilyen új a tanács nem fogad el, és a tanácsnak minden javaslatot majd meg kell fontolnia, meg kell vitatnia azon jogi kritériumok alapján, amelyek az a jogszabály foglal össze, amelyek vonatkoznak majd egy ilyen listára. Szavcsenko ügyek kapcsán a főképviselő egy nagyon határozott közleményt tett, adott ki, és egyértelművé tette, hogy az Európai Uniós eh, nagy eh, eh, Szavcsenkó elrablását a nemzetközi jog megsértésének tartja, ami nem fér össze a tisztességes eljáráshoz fűződő joga, sem és emberi jogi jogsértés. Szavcsenkó asszonyt az orosz hatós ságok tartják fogva, és humanitárius okok miatt is felszólította a főképviselő az orosz hatóságokat magát eh, Szavcsenko szabadon bocsájtására. Úgyhogy nyilvánvaló azonban, hogy nem lehetünk optimisták azra vonatkozóan, hogy ez a demás célba ér. Emlékszünk arra, hogy hasonló ügyekben mi történt az elmúlt években, de azért továbbra is ragaszkodunk ehhez, mert eh, nagyon világos, eh, egyértelmű és egységes álláspontunk van ezzel kapcsolatban. Elnök úr, mm, azt nem tudom, hogy az összes kérdésre kitértem-e, megválaszoltam ezeket. Azt kell mondjam még, hogy a bevezetőmben már jeleztem, hogy ez az öt irányelv, amelyben megállapodtunk, ezek a, az európai biztonság védelmének prioritásai közé tartoznak, a tagállamok és a főképviselő is egyetértett ezzel. Éppen ezért ami történt, az, az ami Ukrajnában történt, az az európai védelmi, védelem megsértését jelenti, ezt szerettük volna leszögezni, és ez az ottani helyzettel kapcsolatosan Eh, egy nagyon fontos kitétel, amit szintén figyelembe kell venni a gazdasági aggályok, a szankciókkal kapcsolatos gazdasági aggályok. Ugye természetesen a tagállamok nyilván érzik ezen szankciók kezményeit. Vannak országok, amelyek jobban kivannak téve ezen következményeknek, mint mások, de ezeket úgy hoztuk meg, hogy figyelembe vettük a helyzetet, ami egyébként azóta sem javult, és a miniszterek ismét hangsúlyozták a szankciók és a Minszki megállapodás tiszteletben tartását, ami eddig még nem történt meg azt hiszem, hogy megválaszoltam legalábbis a kérdések nagy részét. Elnök úr, ennyi lett volna részemről. Köszönöm szépen ezt az információt, és reméljük, hogy jó lesz az együttműködés a jövőben is, és várjuk vissza. unserem letzten Tagesordnung. Nos, az utolsó napirendi pontunk következik. Ez pedig az Európai Parlament ajánlása a tanácsnak az ENSZ közgyűlésével kapcsolatban. A mindannyiunk által kedvelt kolléga André Kovácsev az előadó. Lehet, hogy meglep egyeseket, hogy tavaly nem, folytatott, nem folytattuk le ezt a gyakorlatot, egy saját kezdeményezésű jelentést készítettünk, most azonban egy ajánlást fogunk megfogalmazni, és azt hiszem, hogy ha erre kellő időt szakítunk, és módosító indítványokat is kell majd készíteni, mi is a határidő? A javaslat ugye az, hogy a módosítók előterjesztésének határideje március 21-e 12 óra legyen, így akkor elegendő idő áll rendelkezésünkre. Valaki nagyon buzgó volt, amikor március 17-ét javasolta. A titkárság az aki ilyen javaslatokat tesz, és nem veszi figyelembe, hogy a képviselők keményen dolgozó emberek, akik más dolgokkal is foglalkoznak. Nos, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a háttérinformációt. Annyit szeretnék pusztán megemlíteni kiegészítésképpen, hogy az előző két ciklusban Alexander Lambsdorff kollégánk volt az állandó jelentéstevő, a 2008-tól 14-ig terjedő időszakra nézve hét jelentéshez készített ajánlásokat az ENSZ közgyűlésére a 63. és 69. ülésszakra vonatkozóan. Említette, hogy a jelenlegi ciklusban nem készítettünk jelentést a 2014-15-ös időszakra nézve, viszont egy általánosabb jelentést készítettünk az ENSZ-ről, és egy másik ok, ami miatt a büró úgy döntött, hogy megint ajánlást fogalmazzunk meg, az az, hogy szeretné újra éleszteni az EU-ENSZ munkacsoportot a jelenlegi ciklusban, ugyanis az eseményekre való tekintettel ennek a munkacsoportnak a jelentőség, illetve a munkacsoport irányába támasztott elvárások fokozódnak. Általában a tanács évente májusban, júniusban fogadja el következtetéseit az ENSZ szakra vonatkozóan, amely szeptemberben kezdődik, ezért a parlament a plenáris ülésen, a májusi plenáris ülésen kellene, hogy elfogadja ezeket, és az AFET áprilisban fog szavazni erről. Ahogy az elnök megemlítette, egyeztettünk a a titkársággal, hogy kiterjesszük a módosítók előterjesztésének határidejét március 21-ig, déli 12 óráig. Azt kérném, hogy ha lehet, akkor a módosítókat a rövid időre való tekintettel angolul nyújtsák be, hiszen az áprilisi szavazásig kevés idő maradt. A jelentés tervezetet megtalálják a dossziéjukban, nyolc lényegi pontot tartalmaz béke, biztonság, terrorizmus ellenes küzdelem, a, a emberi jogok, demokrácia, jogállamiság, fejlesztés, éghajlatváltozás, valamint az ENSZ rendszerének megreformálása, az atomsorompó egyezmény is, és vannak egyéb témák, amelyek szintén figyelmet kell kapjanak, mint például az Európai Unió szerepe az ENSZ berkeiben, hogy így meglegyen az átmenet az előző jelentéstől. Ami pedig azt illeti, hogy a fogyatékkal élő személyek igényeit is figyelembe kell venni az ENSZ tagállamai által nyújtott humanitárius válaszadás során. A tanács következtetései az április 18-ai januári következtetések is bekerültek az anyagba, valamint az, a Szíriába folytatott tárgyalások is szerepet kaptak ebben. A a frakciók árnyékjelentéstevőivel együttműködöm a véleménytervezet kidolgozásában, és érdeklődve várom a válaszukat, illetve a véleményüket, erről az ajánlás tervezetről. Köszönöm szépen, elnök úr, aki úgy tűnik, hogy éppen most távozott. és eh, akkor szeretném megadni a szót kedves kollégámnak, Páncéri képviselőnek, aki az árnyék jelentéstevő, a szocialisták árnyék jelentéstevője. In realtà non sono lo rapporteur perché sostituisco Köszönöm szépen. A szerelposzt asszony helyett ugrottam be, aki Genfben van egy misszión. Köszönjük szépen a vázlatot, és várjuk, hogy közösen folytassuk a munkát. A képviselőnő hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak egységesen kell felszólalnia, egységesen kell megfogalmazni a véleményét az ENSZ-ben, és közös álláspontot kell kialakítania. Ezen kívül azt gondolja, hogy rendkívül fontos az, hogy az emberi jogok szerepét hangsúlyozzuk a külpolitikai célok megvalósításának keretében. Módosítókat fog benyújtani? különböző fejezetekre vonatkoznak ezek. Szerinte ezt az ENSZ három pillérére lehetne építeni, emberi jogok, fejlesztés és béke, és ezen kívül hangsúlyozni kell a 30-25-ös, illetve a későbbi női, női kérdésekkel, nőjogi kérdésekkel foglalkozó ENSZ határozatot. Ezen kívül az LGBT közösség kapcsán sajnálatos fejleményeket konstatál, az ő helyzetük nem alakul valami fényesen sem Európában, sem máshol. Figyelembe kell venni az emberi jogi feladatainkat, illetve úgy gondoljuk, hogy a közelkeleti konfliktus Izrael-Palesztina kapcsán mediációs tevékenységet kell folytatni, a képviselőnő várja a közös munkát a jelentéstevővel. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, én is gratulálok Kovács jelentéstevőnek jelentés, jelentős előfeszítéseket tett, hogy kiegyensúlyozott legyen a jelentés. Valóban nagyon fontos az Európai Unió számára, hogy közös prioritásokat határozom meg a következő ENSZ közgyűlését megelőzően, ahogyan ezt több tagállam is megfogalmazta. Ez az ajánlás kiváló lehetőséget nyújthat arra, hogy megmutassuk a nemzetközi közösségnek, hogy az Európai Unió egységesen tud fellépni. Az ALDE részéről árnyékjelentéstevőként nagyon örülnék annak, hogyha az Európai Parlament jelentős javaslatokkal élne. Gondolok itt az emberi jogi kérdésekre, éghajlatváltozásra, a fejlesztésre, illetve jogállamiság aktív fejlesztésére, előremozdítására, a humanitárius fellépésekre viszont szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a főtitkári pozícióra ki a legjobb jelölt. Nagyon fontosnak tartom a nemek közötti egyenlőséget a posztok kiosztásakor. Zárásképpen szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy támogatjuk az ENSZ biztonsági tanácsának átfogó reformját, amely jobban tükrözné így az új realitást, a valóságot, és jobban megfelelne a jelenlegi és a jövőbeli biztonsági kihívásoknak. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you, Chair. Um, I'm... Köszönöm. Lochbiller asszony nevében szólok. Először is Lochbiller asszony köszönetet mond a jelentéstevőnek, gratulál a kiváló munkához. Frakcióként pedig örömmel konstatáljuk az ENSZ munkacsoport újjáélesztését, ezt támogatjuk, sok sikert kívánunk hozzá és minden energiát ahhoz, hogy valóban működőképes legyen ez a munkacsoport. Három tartalmi kérdésre szeretnék utalni. utalni. Az első, ahogyan kollégám is utalt már erre, ez az év, amikor új főtitkárt kell választani, és nagyon reméljük, hogy a tanács bizonyos reformjavaslatokat át tud vinni a főtitkár megválasztására vonatkozóan, és ide tartozik például az, hogy a változás, a változtatás kedvéért női jelöltet állítson. Második megjegyzés. A közülés szintjén egy új munkacsoportot hoztak létre a nukleáris lefegyverkezés témájában. Azt kérjük a tagállamoktól, hogy aktívan támogassák ennek a munkacsoportnak a tevékenységét. És harmadsorban csalódottak vagyunk amiatt, hogy az Európai Uniós tagállamok nem járultak hozzá konkrétabban a 2015-ös vezetői csúcs találkozó alkalmával a békefenntartó tevékenységekhez. Szerintem ezt orvosolni, szerintünk ezt orvosolni kellene. Köszönöm. For his recommendations and perhaps we put also in Köszönjük szépen. Van egy polgár jelölt is főtitkári pozícióra, talán ezt is bele kéne venni az ajánlásokba. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Az új főtitkár megválasztását illetve reméljük valóban, hogy a nemi egyensúly fontos kiválasztási kritérium lesz. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek a munkát. Találkozunk majd a módosítók benyújtását követően, hogy azokat megvitassuk. Biztos vagyok abban, hogy nagyon jó kompromisszumot sikerül majd kialakítani, és egységes lesz a fellépésünk, egységes lesz a megközelítésünk, és megfelelő ajánlásokat adhatunk a tanácsnak. A kollégák által említett kérdéseket nagyon fontosnak tartom a nukleáris lefegyverkezés, a békefenntartás, az emberi jogi kérdések, a jogállamiság, az éghajlatváltozás, és nagy örömmel fogadom el ezeket majd a tárgyalások során. Köszönöm szépen!